és hat frakció kéréséről, hat frakció állásfoglalásáról fogunk majd holnap szavazni. A következő napirendi pontra térünk át. Először Moti úrnak adom meg a szót az egyperces hozzászólások keretében. Presidente, onorevoli kollégi, kollégi. E Elnök úr, igen, tisztelt képviselőtársaim! máma május 5-én Olaszországban a pedofília elleni napot fogjuk megtartani, és a gyermekpornográfia elleni napot. Nagyon fontos téma ez. Különösen a tavalyi évben elfogadott 41-es törvény következtében a pedofilok nem csak idős emberek, akik a gyermekeket molesztálják a parkban, hanem igenis nemzetközi szinten szervezett struktúrák között mozognak, modern technológiákat alkalmaznak, mint az internet. Már a kisgyermekek a saját házukban, otthonukban sincsenek biztonságban. Ezért azt szeretném, hogy az Európai Unió egy pedofília elleni napot hirdessen. Be is nyújtottam ezzel kapcsolatban egy javaslatot, és azért, hogy az egyes tagállamokban a minél gyorsabban lehessen információt kicserélni, minél eh, sietősebben. Remélem, hogy a kedves kollégák támogatják ezt a javaslatomat. Köszönöm szépen, megadom Mátó kollégának egy percben a szót. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Az elmúlt héten Európa nagy lehetőséget mulasztott el. Azt a lehetőséget, hogy az elkövetkező húsz évben az egész világon az asztrofizikai kutatást vezetse. Az Európai űrkutatási szervezet egy határozatot hozott arról, hogy Csillében és nem a Kanári-szigeteken építik meg az óriás távcsövet. Ez egy európai intézmény által, európai pénzből épített, de nem Európában épített távcső lesz. Egy milliárd euróba fog kerülni, és Dél-Amerikába építik fel, és nem Európában. Mit tesz a tanács? Mit tett a spanyol elnökség? Egy ülést tartottak egy-két tagállammal, De kérdezem, hogy az európai jelöltség, a palmai jelöltsége jelen volt-e? Kellő hatállyal képviselték-e a palmai jelöltséget? Nos, az a benyomásom, hogy nem mindent tettek meg, amit meg kellett volna tenni. Köszönöm szépen. Egy percben Zárdar úrnak adom a szót. Zárgó úrnak. Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. a cianidos bányászati technológiával kapcsolatban kértem szót, higany alkalmazása nagyon nagy veszéllyel jár, és komoly környezeti katasztrófa veszélye fenyeget az egész világon azt akarjuk demonstrálni minden módon, hogy a környezetvédelmet mennyire fontosnak tartjuk, akkor miért lépünk fel az ellen, hogy ilyen veszélyes anyagot eh, használjanak? Bajamáréban volt eh, egy komoly eh, nagyon súlyos katasztrófa szintűnek minősíthető baleset Csernobilhoz hasonló, és nagyon nagy körzetben nagyon súlyos károkat okozott. Köszönöm, hogy nemet mondtak a cianidos bányászati technológia alkalmazására. Segítenünk kell az európai régiókat abban, hogy fenntartható módon fejlődhetjenek. Köszönöm. Egy percben Buszoly úr kapja meg a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Görögország nagyon nehéz időket él, és más európai országok is komoly problémák előtt állnak. Látjuk, hogy a gazdasági válságot még nem sikerült leküzdeni továbbra is nagyon nagy a veszélye a súlyos egyensúlytalanságoknak. Több országban a költségvetési bevételek drámai módon csökkennek. Romániában is ez a helyzet. Szó van arról, hogy emelik az áfa kulcsot, szó van arról is, hogy a társasági adó mértékét is megemelik. Közép és hosszú távon ezeknek az intézkedéseknek a hatásai nagyon károsak. Az Európai Unió képtelen közös stratégiát kialakítani a gazdasági válság leküzdésére. Véleményem szerint jobb együttműködésre lenne szükség azon országok között, akik nagyon eltérő módszereket alkalmaznak, és egységesíteni kellene az intézkedéseket. Köszönöm szépen, Mucsovszki úr nincs jelen, akkor Ferreira úrnak adom meg a szót egy percben. Én is a gazdasági és pénzügyi eh, válság kérdésével szeretnék foglalkozni. Eh, tagállamok eh, mindegyikében rengeteg nagy, hatalmas összegekkel folyik a spekuláció, és tulajdonképpen a tagállamok spekulatív célokra fordítanak hatalmas összegeket a bankokkal együtt. Még az Európai Központi Bank is a nagy tőke kezére játszik Európában tulajdonképpen mit tettünk, liberalizáltunk a piacokat, és minden jegybank e, ezen a e, vonalon halad. Mire lenne szükség? Nem lenne szabad megengednünk azt, hogy tovább is a nagy tőke kizsákmányolja az embereket. Ez egyszerűen szociális terrorizmus. Az embereket, a munkavállalókat kényszerítették egy ilyen helyzetbe, és tovább fognak harcolni az emberek Görögországban és más országban is. Üdvözöljük a munkásokat és a szakszervezeteket, akik küzdenek. Köszönöm szépen Ferreira úr és Coleman úr. Coleman úr következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Világossá vált, hogy a drákói szigorító intézkedéseket eh, írják elő Görögország számára azért, hogy megőrizzék az eurót, ez pedig ezzel a politikusok költekezése miatt büntetik meg a szegény munkavállaló embereket. Mi az Egyesült Királyságban emlékszünk a 92. szeptemberi eh, kilépésünkre az ERM-ről, az Internal Recession Mechanism névre keresztelt, eh, ironikusan keresztelt eh, mechanizmusból kiléptünk az ERM-ből. A kemény munka meghozza a gyümölcsét. Amíg Európa, Görögország az európai eurozónában van, addig nem tud mit tenni. Szabadítsuk meg Görögországot eh, az euró bilincseitől, épp úgy, ahogy a fontot megszabadítottuk az ERM-től ne kelljen tehát a görögöknek eh, a szörnyű politikusaik által elkövetett hibákért fizetniük. Köszönöm szépen, most pedig egy percben Vermen asszony, Vertman asszonynak adom meg a szót. A légi biztonság kérdéséhez szeretnék hozzászólni. Ez a kérdés az elmúlt hetekben minnyájunkat foglalkoztatott. A emberi élet minden gazdasági eh, javaknál többet élt, ezért tehát úgy gondolom, hogy ha külső veszély lép fel, akkor igenis be kell tiltani a repüléseket. Elfogadhatatlan, hogy emberi életek kerüljenek veszélybe. 90, 82 és 89-ben hasonló baleset, hasonló esetben majdnem súlyos balesetek történtek, majd pedig egy, egy vadászrepülő is majdnem lezuhant. Ezt repüléseket végeztek, de nem lehetett megállapítani, hogy mi a veszély, mekkora veszély. A tény azonban az, hogy az emberi életeket nem szabad kockáztatni, és éppen ezért meg kell fontolni, milyen alternatív közlekedési lehetőségekre van módozott. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most egy percre megadom a szót Lencsile asszonynak.

és az értékesítők közötti kapcsolatot is javítani kell. Megfelelő módszereket kell alkalmazni azért, hogy a rossz versenyt kiküszöböljük. A fizetési határidőket is rövidíteni kell. Minden normát minden tagállamban egységesen kell értelmezni. Az egyes kiskereskedők és a beszállítók közötti kapcsolat alapján a versenyszabályokat javítani kell, és az agrár és a kereskedelmi politikát egyensúlyba kell hozni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Dáncsi asszony! Kalinowski úrnak adom maga szót egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr! Ebben a házban, a parlamentben nagyon sokszor beszéltünk már arról, hogy a Litvániában élő lengyel kisebbséget mennyi diszkrimináció éri. Nem írhatják a nevüket lengyelül ennek a kisebbségnek a tagjai, megszüntetik a lengyel iskolákat, nem adják vissza a vagyontárgyakat, csak azért, ha, ha a tulajdonosok lengyelek. A Litván Etikai Bizottság megbüntette Tomaszewski urat, aki a lengyel kisebbség vezetője, mert itt az Európai Parlamentben feltett azt a kérdést, hogy mi is a helyzet a lengyel kisebbség ügyével Litvániában. Ez a botrány tovább folytatódik. A lengyel önkormányzat, kisebbségi önkormányzat vezetőjét is megbüntették néhány nappal ezelőtt, mert két nyelvű információs táblát készített, tehát lengyelül is szerepeltek az információk. Ez egy, egy emberi jogok egyetemi megsértése. Köszönöm szépen. Kastex asszony következik. Úgy látom, nincs jelen. Hát, ha nincs jelen, akkor nem kapsz szót. A következő hozzászóló egy percre Szaviszár Szárasszony. Úgy látom, hozzá sincs szerencsénk ma itt. Nézzük, hogy most szerencsék lesz-e. Angóra kiszúr. Έχετε τύχει κύριε Πρόεδρε, είμαι εδώ. Elnök úr, munkavállalók milliói sztrájkoltak, tiltakoztak ma a szörnyű és dráko intézkedések ellen, amelyeket az IMF és az EU kényszerített ki Görögországban. Természetesen mindez a e, kapitalista fejlődéssel függ össze, ez okozta a válságot. Most megpróbálják e, csak e, menteni a gazdagok nyerességét. Az Európai Unió is ezt akarja csak a Maastrichti kritériumok erős, erőltetésével lehetetlen ez a vállalkozás, lehetetlen az, amit kérnek tőlünk. Ilyen intézkedéseket egyszerűen nem lehet meghozni, és nyilvánvaló, hogy a munkavállalók védekezni fognak. Provokációk történtek, és a görög kormány nem tud megfelelő válaszokat adni a kihívásokra, amit ma láttunk Aténban, az is ezt támasztja alá. A görög nép harcát siker, hogy kell, hogy koronázza majd. Validari asszony. Elnök őr, néhány hónappal ezelőtt azt mondtam volna, hogy a kulturális jelképek eh, tönkre eh, tétele ellenére eh, nem sikerült a tanácsnak semmit tenni az, a görög válság kezelésére. Ez veszélyezteti az európai kohéziót. A görögök készen álltak arra, hogy támogassák az új szocialista kormány harcát, hogy kilábaljon az ország gazdasági válságból. Most az elmúlt néhány órában Aténban tragikus események történtek, hárman vesztették életüket az erőszak miatt, amit a drákói intézkedések váltottak ki, vagy provokáltak ki. Görögország szoverén státuszának a leminősítése a BB pluszra és oda vezetett, amit ma láttunk. Az Európai Unió mindenképpen erősebben, határozottabban kell, hogy fellépjen a kohézió érdekében. Amit ma láttunk Görögországban néhány órával ezelőtt, ez remélem, hogy nem lesz fertőző, nem terjed át máshova, és ennek az ellenkezője fog bekövetkezni. Egyértelműen fellépünk az európai identitás, a szolidaritás, a partnerség mellett és érdekében. Köszönöm szépen! Egy percet Figerejüdő asszonynak adom meg a szót. 120 e Néhány nappal ezelőtt ültük a munkások napjának 120 éves évfordulóját. Ezen a napon küzdöttek a munkavállalók a munkaszabadságáért, a munkavállalói jogokért, és azért, hogy emberiesebben élhettek. Hatalmas előrelépés volt ez az elmúlt időben. Súlyos visszaesések is voltak benne. Nagyon fontos, látnunk, hogy milyen sok élet veszett oda a munkaszabadságáért végzett harcban. Visszaesések is történtek ebben az ú, ezen az úton, és ilyenkor a tőke mindig hasznot akart húzni ebből a helyzetből. Ami Görögországban és Portugáliában és hamarosan más országokban lezajlik, le, az éppen ezt a jelenséget mutatja, e, tiszteletbe kell tartani a munkavállalók jogát. Köszönöm szépen. Kelly úr követ. Köszönöm szépen. Egy nagyon komoly sürgősségi kérdésre szeretném felhívni a figyelmet. Bolívia egy, Bolíviában egy évvel ezelőtt egy fi, ifjú írt öltek meg, sokan úgy gondolják, hogy meggyilkolták. A családja még mindig nem tudja, hogy miért vesztette el életét. És itt van egyébként a családja ma a ö, parlamentben. állítólag azért gyilkolták meg, mert a bolíviai elnök életére akar törni. Ez elég furcsa, hiszen, egy, hiszen szerető családból származik, a bolíviai hatóságoktól érkező információ nem megbízható, ellentmondásos információt kapunk a ö, ö, orvosi, megáll, törvényszéki orvosi, illetve politikai forrásokból. Arra kérném Catherine ashton hogy az ír kormány azon kérését támogassa, hogy egy független nyomozást indítsanak ebben a kérdésben. Azt gondolom, hogy erre mi hamarabb szükség lenne. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm, Kelly úr. Most egy percre. Gonks, Gönc asszony kapja meg a szót. Úgy látom, nincs itt Gönc asszony. Vigenin úr, következik egy perc. Köszönöm szépen. Bulgáriát egy inkompetens, tehetségtelen, ám populista kormány irányítja a 30-as évek módszereivel. A legnépszerűbb politikusok, a politikus a belügyminiszter és a miniszterelnök. Sok száz ellenzéki gondolkodású köztisztviselőt bocsátottak el, brutális módon tartóztattak le, másként gondolkodókat, abszurd, koholt vádakat hozva fel ellenük. És próbálja kisajátítani az igazságszolgáltatást is. Mi több, egy speciális törvényszék, úgynevezett specializált törvényszék felsz, felállítását is tervezik. Ezen közben Bulgáriától azt kérik, hogy tegyen erőfeszítéseket eh, a szervezett bűnözés leküzdésére. Az erőfeszítések megvannak, de nem a bűnözés, hanem a demokrácia leküzdésére. Éppen ezért az Európai Uniónak fel kell lépnie ez ellen. Szegedi. Szegedi következik. Szegedi csanát család következik. Tisztelt képviselőtársaim! a pénzügyi válság a munkanélküliség az államháztartás növekedő hiánya és az államadósság növekedése a legnagyobb kihvások napjainkban európa nemzetei számára. fel kell azonban hvnom a figyelmet a közép európai országokra is jellemző ám magyarországon súlyos méreteket öltő korrupcióra amely tovább mélytette a válságot és további hitelek felvételével még nagyobb mértékű adósságba tasztotta országunkat a leköszönő magyarországi szocialista kormány tarthatatlan helyzetbe hozta a magyar gazdaságot hiszen nem létezett közpénzes beruházás állami megbzás korrupció nélkül legyen szó akár autópályáról hdfelújtásról parkolásról egészségügyről hazai finanszrozású vagy eu s pályázatról. a jobbik felszóltja a most megválasztott új magyar kormányt szigorú korrupcióellenes jogszabályok megalkotására és azok betartására melyekre a válság kapcsán minden európai uniós tagországot is buzdtunk. a jobbik hisz abban hogy igenis meg lehet tiszttani a politikai közéletet a korrupciótól. köszönöm a szót. Köszönöm szépen. Most egy a Május 8-án Európa a nemzeti szocializmus fölött aratott győzelmet ünnepli, de egy rossz hírem is van. Lettországban a Waffen SS a hatalom birtokosainak a támogatásával ünnepelnek. Már húsz éve mi az ellenzék semmit nem tudunk tenni ez ellen, és a hatalom birtokosai, hatalmú levők úgy tesznek, mintha eh, semmi nem történne. 130 falu lakosait pusztította el az SS a háború során, és letteket, litvánokat, fehér oroszokat, lengyeleket ezer számra, százezer számra gyilkoltak le, ma pedig hősökként ünneplik ezeket. Ez a hallgatás bűncselekmény emberek százezerei ellen, akik életüket vesztették, és ez egy nagyon súlyos probléma. Köszönöm szépen, Mirszki úr! Minti úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! A történet megmutatta, hogy a válság az előrelépés alkalma is lehet, az új nyomás fajták vezethetnek oda is, hogy a fejlődés fellendüljön, illetve nagyon fontos az, hogy a különböző hiba lehetőségeket elkerüljük. Hogyha azt szeretnénk, hogy az Európai Unió fontos legyen a globális szinten, színpadon, akkor mindenképpen európai hitel minősítő intézetet és kötvényeket kell kibocsátanunk. Mindenképpen érdemes ezt megtenni, hogyha hosszú távú érdekeinkre figyelünk oda a jövőben ismét lesznek válságok. Az európai szociális piacgazdaság és a jelenlegi ö, eurórendszer is magában rejti ezt a lehetőséget. Nagyon fontos a stabilitás és növekedési paktum betartása. Véleményem szerint a hitelminősítő egyezmény abból indulna ki, hogy mi is az európai gazdaságok érdeke azt gondolom, hogyha e mellett döntenének, az nagyon bölcs döntés lenne. Elnök? Köszönöm szépen, Mirszki úr. Most egy percre Winkler úr következik, mármint köszönöm Winkler úr, javítja magát az elnök, Krét úr következik. Asistăm în ultima perioadă la o ascensiune îngrijorătoare a extremei drepte și la radicalizarea atitudinii. Elnök úr. Egy nagyon igazságtalan és eh, e, nagyon elítélhető áramlattal szembesültünk. Az utolsó választások eh, során azt tapasztaltuk, hogy a szélsőséges pártok eh, nagy támogatást kapnak. Ők tagadják Európát, nemet mondanak Európára, nemzeti kisebbségekre, így pedig nem lehet egységes Európát felépíteni. Szeretnék tiltakozni azon intézkedések ellen, amelyekkel a külföldieket sújtják. Egy francia televízió adó rendszeresen sértegeti a román lakosságot. És vannak olyan tévék is, amelyek már szinte szlógenre emelték azt, hogy nem akarunk románokat. Felhívom a hatóságokat, hogy tegyenek valamit a veszélyes jelenség ellen. Köszönöm. Arsenis kolléga következik. Köszönöm szépen. Szeretném a mai görög áldozatok családai felé kinevezni, kifejezni ütérzésemet. Nos, azt arról tájékoztattak minket, hogy a mexikói csúcson ö, mindenképpen meg tudjuk, ö, e, ö, kötelező érvényű döntéseket kéne hozni. Nos, véleményem szerint a 30%-os kibocsátás csökkentés nem biztos, hogy elérhető európai cél, meg kell találni ennek a módját. Valahogyan mindenképpen csökkenteni kell a kibocsátásokat Mexikó után, és utána döntéseket hozni. Az Európai Parlament ennél többet is tud tenni 2020-ban 20%-ról, 2020-ra döntöttek, és véleményem szerint 50%-kal kell a fogyasztást is csökkenteni. Mindennek megvan a határideje, például a kibocsátásunk kérdésében is. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Köszninger képviselő következik. Az Európai Parlament mentesítettem az Európai Bizottságot a 2008-as évre, és ez nagyon helyes, hiszen soha nem volt ilyen alacsony hiba százalék. Minden terület, ahol 5 százalék fölött volt a hiba százalék, ezeket a területeket meg lehetett felezni. Csak a kohézió területén maradtak még nyitott kérdések, itt még van mit tenni. Külön ki kell emelni a mezőgazdaság területét, hiszen a 2% alatti um, a hibakvóta már a zöld területet éri el. Azonban szólni szeretnék a Törökországnak adott közelítési támogatásról, hiszen a nem mérhető kritériumok hiánya okán nem lehet ezeket értékelni. Nem engedhető meg, hogy harmadik államoknak fizessünk ki EU pénzeket, anélkül, hogy ezeket ellenőriznénk. Csak így lehet hatásosan fellépni. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló, Morvai asszony. Köszönöm szépen az emberi jogok eh, európai egyezség okmányának eleven cikke eh, emberi jogként határozza meg a szakszervezeti tevékenység gyakorlásához való jogot. ezzel a rendelkezéssel szöges ellentétben az elmúlt héten a magyar katonai büntetőbróság súlyos büntetéssel sújtotta szima juditot egy tzezer rendőrt tömörtő szakszervezet vezetőjét olyan tevékenységéért amely akár laikus szemmel akár jogász szakmai szemmel nézve kizárólag a munkavállalói érdekvédelem és a szakszervezeti tevékenység körébe esett. hangsúlyozom hogy ez nem valamiféle harmadik világbeli banánköztársaságban történt hanem az európai unió egyik tagállamában. folyamatosan arról beszélünk itt ebben a teremben és a bizottságokban is hogy a lisszaboni szerződés hatálybalépésével megerősödött az európai unió elkötelezettsége az emberi jogok iránt és hatékonyabbá vált a jogvédelem. azt kérem hogy szima judit esete legyen egy tesztügy legyen egy esettanulmány kövessük mindnyájan végig azt hogy az európai emberi jogi normák érvényesülésével hogy tudja ez a bátor asszony visszanyerni az igazságát a méltóságát és a megélhetését amit elvesztett. köszönöm. Köszönöm szépen, Morvai asszony. Steinruck asszony következik. Úgy látom, nincs itt? Remek. Akkor Gyerek úr következik. Elnök úr, Lengyelországban emberkereskedelem zajlik, egy bizonyos álca mögé rejtőzve. Lengyelországban egész sajátos jogok állnak fenn, amelyek az ingatlan eladása teszik lehetővé bérlővel egyetemben. Ezek a bérlők általában idős, beteg emberek, akik nem rendelkeznek elővételi joggal a bért mindig emelték, emelték, és gyakran ilyen módon tényleg utcára teszik őket. Az alapvető emberi jogok sérülnek. Jobb jogeszközökre van szükségünk. Hogy ilyen botrányok ne essenek meg még egyszer. Jobban kell védeni a bérlőket, és megfelelő támogatást kell biztosítani az ilyen esetek áldozatainak. Köszönöm szépen, lezárjuk Stojanov úr hozzászólásával, az egyperces hozzászólásokat. Kösz, köszönöm szépen. Azért szólok hozzá, hogy egy hogy az igazság szolgáltatás hiányáról beszéljek. A görögök is igenis hibáztathatóak azért, ami történt Görögországban. A válság a 13., 14., 15. havi fizetésnek róható be. Európa többi részében ez nem létezik már több éve. Görögország hazudott a központi banknak, az Európai Központi Banknak, és éppen emiatt a hazugságok miatt most megszavazták nekik az európaiak a 110 milliárdos segélyt. Észtország és Litvánia, akik fegyelmezettek voltak, őket viszont meg fogják büntetni, és valószínűleg nem tudnak időben belépni az euró övezetbe. Ez mindenképpen kettős mérce, ez nem méltó az Európai Unióhoz. Azokat kell megbüntetni, akik hibáztak. Arra kéne fölkérni Görögországot, hogy hagyja el az eurozónát. Köszönöm szépen! Most a következő napi rendi pont következik.